Hat állásolási indítványt tervezetre kaptam, a vitát lezárjuk, a vita vége lesz majd a szavazás. A következő napi rendi pont az emberi jogok megsértése Bahreinben címmel. Megadom a szót Káns Lütennek kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most itt vagyunk ismét, egy országgal szemben állunk, egy olyan országgal szemben, ahol egy nép emberi jogokat akar, szólásszabadságot, békésen próbálják elérni ezeket a jogokat, aztán mindezt leverik egy ilyen békés népi mozgalmat. Túl gyakran láttunk már, túl sokszor láttunk ilyet, most pedig Bahreinről van szó. Bahreinnak bizonyos intézkedéseket sikerült bevezetnie, van emberi jogi, emberi jogi biztos Bahreinban, és vizsgálatokat folytattak. De mi független értékeléseket szeretnénk. Szeretnénk, ha minden bebörtönzött aktivistát szabadon engednének, mert nem tudják ott elmondani véleményüket. Nem tudom, hogy még hányszor kell ilyet követelni más országoktól. De van más is, ami tetszik nekem ebben az indítványban, ebben az állásolásban. Például az usa érkező fegyverexportot leállították, ez fontos, hogy a bizottságot arra kérjük, hogy arról gondoskodjon, hogy ez a fegyverexport szabály betartása kerüljön. Az nem mehet, hogy azzal keresünk pénzt, hogy bizonyos rezsimeket támogatunk, amelyek lábbal tiporják az emberi jogokat. Én a bizottságot arra kérem, hogy erre gondoljon, és ki gondolok Szaudi-Arábiára és más a régióbeli országokra is gondolok. Azt kérem tehát a bizottságtól, hogy állítsák, illetve ellenőrizzék a fegyverexportot. Erre azért van lehetőség. Az emberi jogokat jobban kell óvni, védeni Bahrányban. Egy folyamatot kell elindítani ebben az országban, annak érdekében, hogy az emberek kívánságainak valóban meg lehessen felelni. Az nem lehet, hogy az arab tavasz téllé váljon. Köszönöm szépen, de kezdre asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha mindenki azt mondja, hogy nem tudunk semmit csütörtök délután, szerintem Bahrein nem hiszi azt, hogy nem csinálunk semmit, mert eh, a Bahreini nagykövet hozzászólása minden barátunk, aki volt már Bahreinban, azt mondják, hogy nem mit kell csinálni, nem tudják, hogy van egy változási folyamat, amely éppen zajlik, azt hiszem, hogy kontraproduktív lesz ez az eljárás, ha nem veszük ezeket figyelembe. Csak ezt ismertük az elmúlt órákban, csak ezt hallottuk bárhelyről. De mit is keresünk? Mit akarunk ezzel az állásolalással? Azt szeretnénk, hogyha az aktivisták, az emberi aktivisták, akik demonstráltak békésen, egy kicsivel több demokráciát kérve Bahrányban, szeretnénk, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy egy éve a trakikus év, egy év óta voltak változások. Két példát mondanék gyorsan erre a változásra. A független vizsgálóbizottság, amelyet a király állított fel, szörnyű megállapításokat tartalmaz ez a jelentés, halára kínoztak embereket, voltak kínzások, tényleg ilyen dolgok történtek. Ez a bizottság ezt elmondja, ez nagyon jó. Az, hogy az elkövetőket megbüntetik, az egy másik dolog lenne. Hát azt még várhatjuk. A második dolog, Tegnap telefonbeszélgetést folytattam, és volt egy hárompárti bizottság, amelyet a BIT e hozott létre pár hónapja, a munkáltatók és alkalmazottak képviselői Bahreinban ültek össze. Nagyon pozitív konklúziókat vontak le tegnap. Egy előaláírást tudtak maguk mögött, miután az időjelen nem beszél erről, talán túlságosan negatívak vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy nem zsákba macskát veszünk, azt gondolom, hogy akik reformálni akarnak, meg akarják reformálni a demokráciát, le akarják hozni a demokráciát Bahreinba, az persze nagyon jó, támogatni kell a progresszív erőket, és pozitívan kell hozzáállni. Köszönöm, utána akkor egy percre. A múlt eh, hónapban volt eh, az évfordulója azon békés megmozdulásoknak, amelyek Bahrainban békés változást eh, követeltek, és valóban aránytalan erőszakot alkalmaztak a biztonsági erők, hogy leverjék a tüntetőket. Ugyanakkor a, korm, a király által irányított kormány meghallgatta a nemzetközi hangokat, és párbeszédet kezdeményezett, és a többségi pártokkal is, valamint létrehozott egy vizsgáló bizottságot, és alkotmányos módosításokat javasolt, hogy eleget tegyen az aggályoknak. A szociális fejlődés is egy jó irányba mutat ebben az országban, és jelzi, hogy a polgári jogokat helyreállították, és valóban a legmagasabb emberi jogi standardokat készek elismerni. A bahráni hatóságok tiszteletben kell tartsák az alapvető jogokat, ugyanakkor lehetővé kell tegyék azt is, hogy külföldi újságírók és nemzetközi emberi jogvédő szervezetek belépjenek az országba. Tehát folynak a vizsgálatok, ezeket kívülállók is nyomon követhetik és a beharangozott reformok végrehajtását is független megfigyelők fogják nyomon követni. Preda úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt eh, szeretném eh, kifejezni, hogy örvendek ennek a mai vitának, amelyet Bahrain témájában tartunk, ugyanis eh, ez az ország sokak számára az arab tavasz elfeledetjei közé tartozik. Ugyanakkor az elnyomás folyik ott tavaly óta úgy, hogy gyakorlatilag a nemzetközi közvélemény teljesen közömbös. Volt, aki arról is beszélt, hogy ez az a forradalom, amelyet senki sem akar, hogy bekövetkezzen. Az Európai Parlament eh, a mai vita során kifejezi azt, hogy eh, igenis eh, látjuk, hogy mi folyik ott, látjuk az ottani forradalmat, és azt, hogy lábbal tiporják az emberi jogokat, és elítéljük ezt határozottan. Elítéljük mindenek előtt azt a túlzott erőszakot, a túlzott erőt, amelyet a hadsereg alkalmaz a néppel szemben, és azon ítéleteket, amelyek az elnyomás, a demokraták elleni elnyomás fő elemei illetve a hatóságok korlátozó lépéseit is ellenezzük. Itt az ideje annak, hogy a bahreini hatóságok ígéreteit lépések is kövessék, át kell lépni a tettek mezeire, és a független vizsgálóbizottság döntését átküldtetni a gyakorlatba. Vezsi asszony, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak olyan országok, amelyek kevesebb figyelmet szentelnek a médiának és a közülnek. Ez van Bahreinban, a tunéziai forradalmat követően a bahreini nép is felkelt. És ott is vérbe folytották a békés demonstrációkat a szaudi hadsereg bevonásával. Ezt nagyon is el kell ítélni, nem csak leleplezni kell az Európai Parlamentnek, hanem elítélni. Nem értek egyet bizonyos kollégáim optimizmusával. Az ígéreteken túl továbbra is ott van a represszió, az elnyomás. És február 14-én is, amikor egy éves évfordulóra emlékeztek a tiltakozók. Újságírók, emberi jogi aktivisták, szakszervezetések még mindig a bíróságok elé kerülnek, azok az orvosok is, akik ápolták a megse, megsebesülteket. Több ezer embert elküldtek a munkahelyükről, mert részt vettek a megmozduláson. Több száz diák nem folytathatta a tanulmányait. És tudomásom szerint a bahreini kormány továbbra is azt kéri, hogy a nemzeti, hogy az ENSZ illetékes biztosának jelentését napolják el, illetve látogatását. Az ötödik eh, Egyesült Államok belé flotta, néhány európai eh, ország, mint az Egyesült Királyság fellépése, ők gyakorlatilag a fegyveres erők eh, képzésében is részt vesznek, a franciák is, ez rossz emlékeket idéz bennem. És csatlakozhatnánk a brit kormányhoz ugyanezt csinálva. Nyomást kell gyakorolni az európai vállalkozásokra, akik elbocsátották a munkavállalókat, és nincsenek, nem kerültek vissza a munkájukra ezek az alkalmazottakat. Vajon mit várhat Bahrein az Európai Uniótól? Egy olyan Európai Uniótól, amely azt mondja, hogy kiáll a demokrácia az emberi jogok mellett, tehát nem tesz semmit azért, hogy alkalmazzák. Köszönöm szépen, Sáke asszonyi a szó egy percre. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A Davoszi világgazdasági csúcs ö, son úgy tűnik, hogy Bahrain ambíciói azok, hogy újra komolyan vegyék. A bahraini hatóságok azonban csak akkor lesznek hitelesek, hogyha figyelembe veszik az emberi jogokat. Pont egy olyan országban, amely az internet szabadságát súlyosan korlátozza, és embereket kirúgnak állásaikból, ha elmondják politikai véleményüket, nehéz szabadon gazdasági ügyleteket folytatni. A orvosok, a tanárok politikai ö, zaklatásnak vannak kitéve, és ez nem segíti a befektetéseket. A síták és a szunnik közötti konfliktusok és a katonai bíróság előtti ügyek Szaúd-Arábia és Irán beavatkozása ugyancsak nem. Az EU szerepvállalása Bahrainban ki kell, hogy terjedjen az elbocsátott munkások vissza segítéséhez a munkájukba, illetve a bahráni hatóságok arra rákényszerítésére, hogy újra visszatérjenek a demokratikus útra, és feltétel nélkül figyelembe vegyék az emberi jogokat, reformokat hajtsanak végre, elengedjék a politikai foglyokat, Madi Adu Dibet és uh, Abdullahi al-Havadzsát. Köszönjük szépen. Most a néppárt részéről Makovej asszonynak adom meg egy percben a szót. Békés tüntetőket ö, fogtak el, és a tüntetés óta csak romlott a helyzet. A független bizottság munkája és a kormány ígéretei ö, arra vonatkozóan, hogy utána járnak a dolgoknak, ellenére 35-en haltak meg azóta is, és 60-ra növekedett ez a szám 2011. december óta. A bahraini hatóságoknak azonnal abba kell hagyniuk a békés tüntetőkkel szembeni eljárásokat. Emberi jogi aktivisták, újságírók, orvosok, szenvednek zaklatást katonai és polgári bíróságokon, ezeket az üldöztetéseket azonnal abba kell hagyni, és azok az állami tisztviselők, akik nem hajtják végre az egyébként eldöntött intézkedéseket, azokat kell felelősségre vonni. Az internet cenzúráját abba kell hagyni. Legalább egy ezer internet oldalt Bahrainban nem lehet letölteni. Parlamentünknek komoly feladata, hogy a Bahraini kormányra folyamatosan és egyre erősebben nyomást gyakoroljon, hogy a demokratikus reformokat végrehajtsák és kivizsgálják az emberi jogok megsértésének eseteit. Kérjék, Rödenberg asszony a szó egy percre. Köszönöm szépen. A bahráni emberek, akiket felbátorított az egyiptomi és tunéziai mm, demonstrálók sikere, kimentek az utcákra, elkezdtek egy tiltakozás hullámot, azt kérték, hogy alkotmányos monarhiát vezessenek be. A brutális támadásoknak köszönhetően 60-an veszették életüket, a bahráni hatóságok továbbra is elnyomást nyomást gyakorolnak a saját népükkel szemben, cenzorázzák a médiát és az internetet, korlátozzák a gyülekezési szabadságot. A szabad mozgás sem garantált. Mi azt kérjük, hogy vessenek véget az erőszakos cselekményeknek. Azt kérjük, hogy az alapszabadságjogokat tartsák tiszteletben. Folytassanak konstruktív párbeszédet a társadalommal, konstruktív megoldások érdekében. Köszönöm szépen, most pedig Ulland, Ojuland asszony, egy percre. President, Bahrain has... Köszönöm szépen, elnök asszony. Bahrein már sok változáson ment keresztül, nagyon sok ártatlan polgár vérén keresztül nem sikerült még tökéletesen átalakulni az országnak. Az erőszak nem az eredményt, amikor a kínzásért és gyilkolásért felelősök nem kerülnek bíróság elé. Akkor nem lehet mit tenni. Én a bahreini kormányt arra ösztönzöm, hogy a békés tüntetők elleni vádakat ejtsék, és azokat, akik segítették a sérülteket, azokat is ö, bocsássák szabadon, és kezdjék meg a vizsgálatokat azok ellen, akik a békésen tüntetőkkel szemben léptek fel. A Bahrain kormány több hibát követett el, elveszette nemzetközi hitelességét és tiszteletét. Remélem a tanulságot levonják majd, és remélem, hogy a demokrácia valóban szofisztikált eh, reformok következtében várható. Pani Przewodnicząca! Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Én úgy gondolom, hogy eh, nincs olyan vallás vagy eh, nemzet, amely arra lenne kényszerítve vagy predestinálva, hogy szabadságban éljen. Éppen ezért nagy lelkesedéssel követten nyomon az arab tavasz eseményeit. Ennek visszhangja Bahreinba is eljutott. Az ottani rezsim jó néhány engedményt tett, legalábbis megpróbált egy olyan benyomást kelteni, hogy megérti a nép hangját, de nem tettek eleget azt kell mondjam, hogy nagyon kevés lépés történt eddig. Láthatjuk, hogy nem teszik lehetővé azt sem, hogy független megfigyelők, illetve külföldi újságírók menjenek az országba. Ezt pedig alig ha támogathatjuk, és nem beszélhetünk az igazságszolgáltatás szabadságáról sem, amikor egy évvel ezelőtt emberek ártatlan, ártatlanokat kínoztak, és most nem kell, hogy megfizessék mindezt. Paska úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, az arab tavasz a tavalyi év során Bahrányra is, Bahrányba is elérkezett. Nagyon sokan életüket vesztették, és több száz embert letartóztattak. A bahrányi király egy nemzeti bizottságot hozott létre, és az által elkészített jelentésekből azt állapíthatjuk meg, hogy öt embert gyilkoltak meg, és politikai aktivisták ellen erőszakot alkalmaztak. Sok állampolgárt pedig nem tisztességes bírósági eljárás keretében ítéltek el. A bizottság azt javasolta, hogy egy vizsgáló bizottság jöjjön létre, amely megvizsgálná ezen incidenseket. A szociális konszenzus meg kell újítani, és erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy továbbra is konstruktív legyen a párbeszéd. Úgy gondolom, hogy a királynak ezt is érdemes lenne tudnia. Köszönöm a figyelmüket. Obermeier úr kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Az arab tavasz sajnos arab téllé vált közben, és a világ sajtó most arról számol be, hogy Szíriában Líbiában és más helyütt is a kopt keresztények körében Egyiptomban is vérengzések vannak, és Bahrainban is. Itt síta uralkodó család ellen történtek felkelések, és a békés nintetőket könygázzal aszlatták föl. De nem csak a bahraini biztonsági erőknek van felelőssége, más arab országokban nyugati fegyverekkel nyomják el a szabadság harcosokat. A status quo, a régi establishment erői úgy látszik, hogy mégis erősek még, néha erősebbek, mint valaha, és a Bahraini reform folyamat megállásával egy kicsit a reménységünk más golfállam környéki országokkal kapcsolatban is elszállni látszik. A szociális igazságosság, az alkotmányos monarchia, is rendelkezik szabályokkal, ezt nekik is komolyan kéne venni, nem szabad, hogy kettős mércével mérjenek, mérjünk. Köszönjük szépen, Obermeyer úr, Kelly úr kap szót. Köszönöm szépen. Bahrain nem a legrosszabb hely a világnak, nem a legszegényebb, nem a legelmaradottabb ország a világon. Mégis, amiről ma itt beszélünk, komoly üzenettel bír. Reméljük, hogy az állásfoglalás eredményeképpen sikerül a bahrajni hatóságokra nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy reformokat hajtsanak végre. A bahrajni független vizsgálóbizottság létét üdvözöljük, üdvözöltük, de végre is kéne hajtani kon- konkrét eredmény nélkül járt eddig döntéseiket, és akik megöltek embereket a felkelés során, azokat bíróság elé kell állítani. A békés tüntetőkre a világ egyik országában sem szabad lőni. És akinek pedig úgymond csak a munkahelye veszett el, azért mert részt vett egy békés tüntetésben, azoknak is vissza kell adni a munkáját. Tehát végre kell hajtani a vizsgálóbizottság ajánlásait. Ezen múlik minden. Köszönjük szépen, Kelly úr. Most uh, spontán felszólalások következnek. Hesszájászony először. Kiitoksia, rouva. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztonsági helyzet Bahreinban továbbra is nem stabil. Biztonsági csapatok, a tiltakozók többször összetűztek, összetűznek, és novemberben egy jelentés készült, amely arról számolt be, hogy széles körben használ, alkalmazták a kínzást a demonstrálók ellen, és ez továbbra is folytatódik. A dolgok nem úgy történnek, ahogy az ajánlások ezt megfogalmazták, a vizsgálóbizottság ajánlását sem követik, továbbra is megszegik az itt fogalmat, megfogalmazottakat, megkínozzák a tiltakozókat, felhívást intéztek a tétakozókhoz, hogy hagyják abba a demonstrálást, de szerintem nem lehet tétlenül nézni. Gomez asszony. Köszönöm. Az erőszak alkalmazásával szemben a vizsgálóbizottság tett bizonyos lépéseket, elismerte azt, hogy történtek az elnyomás során, nem tisztességes eljárások következtek be, Ugyanakkor ez az állásfoglalás elismeri azt, hogy lassú a reformok végrehajtása, az igazságtalanságok kivizsgálása és a politikai foglyok szabadlábra helyezése. A múlt héten bahráni képviselő nők a különböző felekezetekből azt mondták, hogy a tüntetőket politikai és vallási szempontból is manipulálták ha ez így van, akkor Bahrein miért akadályozza meg továbbra is azt, hogy újságírók és emberi jogi szervezetek menjenek az országba? Miért van az, hogy az ENSZ kínzásokkal foglalkozó jelentéstevője nem tud elmenni az országba? Miért van az, hogy Bahrein még még mindig nem engedte meg azt, hogy az ENSZ illetékes szerve vizsgálódjon az országban. Az Európai Unió főképviselőjének azt kell követelnie Bahreintól, hogy tegye meg a szükséges reformokat, a reformlépéseket, és vizsgálja ki a visszaéléseket. A tagállamok pedig fontos, hogy támogassák a közös álláspontot a fegyver exporttal kapcsolatban, hogy még véletlenül se legyünk az ottani elnyomás cinkosai. Nikolai. Nikolai a szakben egy percre. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Bahrain tipikus példa arra, amit a nemzetközi közösség nyomására előre tartó országnak nevezünk. Hogyan értelmezhetnénk a független bizottság eredményeit másképpen? Ugye bemutatta tavaly eredményeit ez a vizsgálóbizottság. Ez a vizsgálóbizottság világosan azt mondja, hogy a nemzetközi szabványokat, normákat nem tartották tiszteletben az igazságszolgáltatási folyamatban. Tehát a király kijelölt egy másik bizottságot, amely bizottságnak a reformtervet kell bemutatnia. Ezt a tervet március 20-án mutatják be, Érdekes lenne megvárni, érdemes lenne megvárni, hogy mi történik március 20-án. Valóban van-e Bahrein részéről politikai akarat a változtatásra? az elnyomás, az erőszak, az e, jogok, a szabadságjogok lábaltiprása folytatódik. Éppen ezért üdvözlöm ezt az indítványt, remélem, hogy Bahrein előre fog lépni. Köszönöm szépen, Korolasszony. Kiitos arvoisa. Köszönöm szépen. Október elején láthattuk azt, hogy a bahráni helyzet hogyan alakul. Olvastunk a kórházban dolgozó személyek letartóztatásáról, azért, mert tüntetőket ápoltak és gondoztak. Ezek békés tüntetők voltak, békés tüntetések. Nagyon fontos, hogy ne zárjuk ki azokat, akik, akik tüntetnek. Szükség van reformra, és az emberi jogok védelmezőit megfelelő bánásmódban kell részesíteni, hiszen ők Bahrainban arra törekszenek, hogy változtassanak a helyzeten. A bahraini szultán és a hatóságok afelől biztosítottak, hogy az emberi jogok helyzetén javítani kívánnak, és azt hiszem, hogy ez egy jó példa kell, hogy legyen. Köszönöm, Repó úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bahraini nép demokratikus reformokat követel, az alapvető emberi jogok biztosítását, és persze jobb életkörülményeket Ez nem jelent konkrét fenyegetést a bakrányi kormányra, tehát ezek értelmes követelések, és ennek ellenére a kormány továbbra is kemény vonalasan ö, szembeszáll ö, az ellenzékkel, pedig ez nem indokolja a könyvgáz bevetését és egyéb erőszakos cselekmények alkalmazását. Emberi jogi ö, aktivisták, újságírók, ö, civil társadalom tagjai az áldozatok. A kormánynak Inkább támogatni kéne a civil társadalom kialakulását, és több demokráciára lenne szükség, több párbeszédre a civil társadalommal, több munkahelyre, főleg Liamban. Köszönjük szépen Repó úrnak. Most Passzel túl kért szót, és kap is. Elnök asszony. Bahrányt már 30 éve jól ismerem, és el tudom mondani, hogy ez az ország már rajta volt a jó úton, és vissza is tud ide térni. Most előtérbe került, de ne felejtsük el, hogy Irán ott van a háttérben és közel. Nyilván vannak túlkapások, az uralkodó ház biztonsági szolgálata nem mentes a hibáktól. A, a szaúdik is ugye beavatkoznak a bahráni helyzetbe, és nagyon fontos a szaúdi kormány támogatása a királynak, ugyanakkor szisztematikus síta agitáció is zajlik az országban Irán felől, tehát kétféle veszély is van, és feladatunk most az, hogy egyoldalúságot elkerülve arra törekedjünk, hogy munködő, alkotmányos királyság maradjon ott meg, amely a síták és szuniták közötti egyensúlyt képes fenntartani, és a békét, mert ha ez megbukna, akkor azonnal vérontás kezdődhetne. Az arab tavasz megtanított minket arra, hogy mindenhol vannak szélsőséges irányzatok, és miközben jogos a kritika a bahraini kormány közbelépésével szemben, azért ne felejtsük el a szélsőségesek fenyegetését. Ternasszonynak adok szót. Tisztelt elnök asszony, üdvözlöm azt, hogy ez a parlament foglalkozik a bahreini emberjogi problémákkal. A Bahreini Emberi Jogi Központ által vezetett lista szerint az elhunytak száma 2011. február 14 óta több, mint ami az indítványban szerepel, ott 66 fő szerepel. A vita nagyon fontos, mert nagyon sok tagállam a bahreini esetekkel kapcsolatban csendben és tanácstalanul viseltetett. Nem. Ha megnézzük a tagállamok reakciót, összevetjük, amikor az első, elhont, első halálesetekről számoltak be Szíriában, más volt a reakció. Remélem, hogy ebben az Európai Parlamentben legalábbis ugyanazok a mércék, mindegy, hogy melyik országról van szó nem lehet kettős mércével mérni. Bahrányban ugye van egy amerikai flotta bázis, nem pedig orosz. Ott az amerikai fegyvereket szállítanak, nem oroszokat, és utána a kereskedelmi kapcsolataink jobbak, mint Szíriával, tehát ugyanazokat a mércéket kellene Bahreinben és minden országban alkalmazni az arab világban, amikor az emberi jogok betartására van szó. Köszönöm. Nos, ezzel zárjuk a spontán felszólókat. Hat indítvány van. Elnézést, biztos asszony, elnézést kérek. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Az Európai Unió komoly figyelmet szentel az alapvető szabadságjogok helyzetének Bahreinban, főleg mióta februárban, tavaly februárban elkezdődtek ezek az események az országban. A közelmúltban sajnos azt tapasztalhattuk, hogy önkényes fogvatartások, kínzások, bántalmazások következtek be, és megfelelő biztosítékok nélkül zajlottak a bírósági eljárások. Az emberi jogi standardokat tiszteletben kell tartani, és a nemzeti megbékélési folyamatot egy biztosabb alapra kell helyezni. Az Európai Unió reakciója erre az aggasztó helyzetre következetes volt. Keti Ashton főképviselő tavaly nem kevesebb, mint nyolc állásfoglalást adott ki Bahrány témájában, párbeszédet kért az emberi jogokról, és az erőszak elkerülésére hívta fel a figyelmet. A bahráni külügyminiszterrel is tárgyalt, és magával a királlyal is találkozott tavaly áprilisban. A külügyi tanács ugyanezt ugyanezen üzeneteket hangsúlyozta márciusban, áprilisban és májusban is. Az Európai Külügyi Szolgálat, valamint az EU riadi szolgálata pedig rendszeres párbeszédet folytat a bahreini hatóságokkal. Az Európai Unió üdvözli azt a döntést, amelyet a király 2011. júniusában hozott, és amelynek értelmében egy független vizsgálóbizottságot hívna össze, amely megvilágítaná a zavargások során bekövetkezett eseményeket. Most az ajánlások átültetése zajlik, és az Európai Unió kifejezte azt, hogy kész arra, hogy konkrét támogatást nyújt a bahrájni kormánynak ezen komoly feladat során támogatást és szakértelmet is készek vagyunk nyújtani. Nagyon fontos lesz ezen ajánlásokat végrehajtani teljes mértékben, és az is kulcsfontosságú, hogy a párbeszéd kezdetét vegye a hatóságok, valamint az ellenzék között. Az ellenzéki csoportoknak is meg kell tenniük a maguk részét annak érdekében, hogy ez valóra váljon, hiszen ha nincs párbeszéd, akkor az őszinte és tartós megbékélés nem következhet be. Végezetül reméljük, hogy az úgynevezett nemzeti, nemzetbiztonsági bíróságok által hozott ítéletek, amelyek több emberi jogi jogvédőt és orvost érintenek, ezeket remélhetőleg visszavonják, ugyanis új bírósági eljárást kell kezdeményezni polgári bíróságok előtt a jogszabályokból következő és a nemzetközi egyezményekből következő biztosítékok alapján. Köszönöm, biztos asszony. Mint említettem, kicsit korán. Gomez asszony elnézést. Ügyrendi kérdés. Elnök asszony, mielőtt rátérnénk a szavazásra, szeretném a parlamentet arról tájékoztatni, a hírődönségek arról számolnak be, hogy jobb Eritreát megtámadtak, több embert meggyilkoltak, két német állampolgárt elraboltak. Ez két olyan, ez két olyan ország, amiről tudjuk, a 90-es években álltak háborúban. Az USA-nak nagy a felelőssége, az EU nem csak támogatást adott egyik országnak, Etiópának, de nem tette azt, amit kellett volna, nem követelte azt, hogy mindkét ország a határokat tartsa tiszteletben, amely határokról pár éve döntöttek, és nyilván Etiópiát Nak ez kedvező ez a határdöntés. Szeretném önöngöresztől kérni, hogy Eston asszony, akinek el kellett volna jönnie jövő héten, az a bizottságülésre remélem, hogy felkészül arra, hogy tájékoztasson arról, mi történik a etiópiai és között. Köszönöm szépen, köszönöm az információt. Posztelt úr. Elnök asszony, most értesültem arról, hogy a következő plenáris ülésen, amely az ortodox húsvét miatt kedden kezdődik majd áprilisban és péntekig tart, azt láttam, hogy az elnökök kétekezete a mi frakciónk ellen többséggel arról döntött, hogy a sürgősségi indítványokat leveszik a napirendről. Szerintem ez nem helyes. Négy hónap, négy hét van áprilisig, szerintem sok fontos téma kerül majd elő a következő négy hétben, én tiltakozni szeretnék ezen eljárás a saját szabályunk elleni döntés ellen. Kérem a többi frakcióbeli kollégát, hogy egyeztessenek a frakció elnökökkel, ezt a hibás döntést korrigálni kellene áprilisig. Köszönöm szépen, Poszétot mondja az elnök asszony. Ezt kedden kezdődik ugye a plenáris ülés, de az elnökök értekezetén, a frakciónökök értekezetén esetleg újra elő lehetne venni ezt a kérdést. Ezzel ezt a vitát lezárjuk. Most harmadik alkalommal megismétlem, hogy a vita zárásaképpen eh, hat indítványt kaptam, most pedig